Buenos días. Eh. Üdvözlök mindenkit, jó reggelt kívánok! Kezdjük meg a mai ülésünket, mégpedig eh, a hetedik pont tárgyalásával. Ez egy első eszmecsere. A hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási mechanizmus és egységes bankszanálási alap keretében történő szanálására irányuló egységes szabályok és eljárások című bizottsági javaslatról, amit július 10-én fogadott el a bizottság. De resolución bancaria. Damos en primer lugar la palabra. Most először meg szeretném adni a szót az előadónak, Elisa Ferreira asszonynak, a szocialisták és demokraták részéről. Önni a szó. Köszönöm, elnök úr. Ez a szöveg Ez a szöveg, amely előttünk áll, nagyon érdekes munkája a bizottságnak, és ezt különböző szinteken tudom megindokolni. igazából nem lezár egy időszakot, hanem következtetéseket von le az európai banki, bankrendszer felépítéséről. Gondolom, hogy mindenki ismeri ezt az anyagot, úgyhogy csak a legfontosabb elemeket szeretném kiemelni. Volt egy informális találkozó, amelyen részt vettek a jelentéstevők, és akkor összeállítottuk az Európai Parlament álláspontját az SRM-ről, ami az egységes bankszanálási rendszer. És majd tájékoztatni fogom a bizottságot arról, hogy milyen érzülettel távoztunk erről a megbeszélésről. A jelentéstevők nem gondolták, hogy egyikük sem gondolta, hogy a jogalap problémát okozna, a bizottság eh, által hivatkozott jogalapot eh, el tudják fogadni az előadók. Úgyhogy ez a kiindulási alap, eh, vagyis hogy a jogalap megfelelő. Emellett minden tagja ennek a bizottságnak arra sürgette a parlamentet, hogy minél hamarabb lépjünk tovább, és nyilvánítsunk véleményt az egységes bankszanálási mechanizmusról. Nagyon fontos, hogy minél hamarabb összeálljon a sok elemből a kép. Az egységes bankfelügyeletről is nagyon fontos végső döntést hozni. Beszélek most az eurozónán belüli tagállamokról, és ebben a mechanizmusban önkéntesen résztvevő tagállamokról. Ez egy nagyon fontos előrelépés hiszen a bankszanálási rendszer csak egy közös felügyeleti rendszerrel együttesen tudjuk kellőképpen működtetni, itt már visszalépés nem tudunk elképzelni. Ami tehát nagyon fontos, az az, hogy ez kivitelezhető legyen, hatékony és megfelelően koordinált. Szeretnénk minél hamarabb tovább lépni ebben a témában. A tanács osztozik az aggájainkban, és ugyanennyire fontosnak tartja a gyors továbblépést. Ugyan a bizottság javaslatot még lehet módosítani, lehet ezt még csiszolgatni. Az alapvető felépítése olyasmi, amit az Európai Parlament véleményem szerint el tud fogadni. Elnök úr, most tovább lépnék a részletes megállapításaimra. Figyelembe kell vennünk azt a körülményt, hogy az eredével párhuzam, az eredé irányelvel párhuzamosan dolgozunk ezen a jogszabályon, és ez az a pont, ahol minden EU tagállam számára egységes jogi keretre van szükségünk. Vagyis párhuzam is, párhuzamos munka folyik az srm és az RRD-n, ami az bankszanálási irányelv, az egységes bankszanálási mechanizmus Azért lényeges, hogy létrejöjjön, mert nem sokára megszületik a végső döntés az RRD-ről, a szanálási irányelvről, és ennek a jogalkotási munkának a lezárását ki kell várnunk. Nagyon kíváncsian várom, hogy a kollégák hogyan gondolkodnak erről, az az elképzelés, hogy legyen egy horizontális platform ugyanazon a jogalapon alapulva, hogy a bankszanálási folyamatok egységesek legyenek az Európai Unió egészében, illetve a bankunió intézményein belül. Szeretném, hogyha a titkárság megerősítene valamit. Melyek azok a cikkek, amelyeken nem dolgozhatunk addig, amíg az RRD meg nem születik. Hiszen tudjuk, hogy a tanács és a parlament egyeztetés foly, egyeztetést folytat jelenleg az irányelvvel kapcsolatosan. Az SRM-mel kapcsolatos kérdések megválaszolásával ki kell még várnunk az eredének a megszületését. Úgy gondolom, hogy további pontosításra van szükség néhány témakörben, különösen az úgynevezett irányító testület vagy vezető testület hatáskörei tekintetében. Ez egyfajta új ügynökség lesz, amely bankuniós szinten működik, és nagyon érdekelne, hogy ebben a munkában a bizottságnak mi lesz a szerepe. Intézményes és jogi szempontból a bizottságnak feladata, hogy betöltse annak a testületnek a szerepét, ahol maguk a döntések megszületnek, de a jogi szöveg alakulásával nagyon fontos azt biztosítani, hogy a kapcsolat ezen új intézmény és az Európai Bizottság között nagyon világosan körvonalazódjon. Természetesen mindez kapcsolódik az államháztartások kérdéséhez is, hiszen párhuzamosan kell kezelni ezeket a tárgyalásokat az egységes felügyeleti mechanizmussal kapcsolatosan folyó egyeztetésekkel a parlament és a tanács között, különösen a tekintetben, hogy a parlament kinevezni tervezi az análási gért felelős illetékest, ez nagyon fontos szerepet adna a parlamentnek, a tekintetben, hogy a felügyelettel kapcsolatosan hogyan lépünk tovább, és milyen testületeket hozunk létre az SRM működtetésére. Az ügyvezetőigazgató kinevezése nagyon fontos kérdés. A parlament mindig is hangsúlyozta a nemek közötti egyensúly kérdését, olyan területeken, mint a most szóban forgó terület, hiszen ez egy nagyon nagy jelentőségű kinevezés, és egy nagyon jelentős európai pénzügyi testületnek a vezetőjéről van szó. Aztán van még egy aspektus, amit most nem akarok részletesen kifejteni, csak a legfontosabb elmeit szeretném kiemelni, elnök úr. Két további témára szeretnék tehát tovább lépni. Ezekben különösen szeretném kikérni a kollégák véleményét. A parlament gyakran hangsúlyozza annak a fontosságát, hogy a befektetők milyen védelmet kapnak, vagy milyen szerepet játszanak az úgynevezett bail megoldásnak, az itt elérhető betéteknek a védelméről egyeztetnünk kell. Ez egy nagyon fontos téma, különösen a tekintetben, hogy az állampolgárok bizalmát megerősítsük. Ezért nagyon körültekintően kell eljárnunk, hogyha megvizsgáljuk a Bélin lehetőségét, illetve a betét garanciáknak a lehetséges megoldásait. A betétbiztosítás tekintetében már ami a szanálást illeti, elképzelhető, hogy egy-egy ilyen megoldás nem kivitelezhető, hogyha a rendszer nem működik olyan zöggenőmentesen, ahogyan azt előre elképzeltük. A parlamentálás pontja nagyon lényeges, hogy egyértelmű legyen, a tanácssal a tárgyalások során ezt a kérdést is részletesen meg fogjuk vizsgálni. Végül pedig, hogyha van egy egységes szanálási mechanizmus, a parlament mindig is ezt szerette volna egyébként elérni, ezért harcoltunk. A bankszanálási alap elképzelés egyébként tőlünk származik 2010-ből, vagyis hogy jöjjön létre egy alap a bankok szanálására, hogyha egy bank csődbe menne. Mi arról beszéltünk, hogy ezek legyenek magánforrások, amelyeket maga a bank fizet be ebbe a közös alapba, és a parlament mindig emellett kardoskodott, vagyis hogy legyen egy alap, egy közösen létrehozott alap, amelyet bankok és más testületek hoznak létre és töltenek fel, olyan, olyan testületek, amelyek részt vesznek ebben a kockázatviselési rendszerben. Különösen olyan esetekre gondolok, amikor megindul ez az új rendszer ennek a működésre, akkor hogyan lehet feltölteni az alapot. Ebben az első szakaszban nem kellene -e létrehozni egy hitelkeretet, amelynek pontosan az a célja, hogy biztosítsa a, az alap működését rögtön a kezdetektől. A 2010-es parlamenti javaslatban szerepeltek ilyen elemek, hogyha visszaemlékeznek. Az ESM és az RFSF kapcsolódnak ennek az alap működéséhez, ezért nagyon fontos, hogy következetes működési rendszert alakítsunk ki, és ne forgácsolódjon szét ez a rendszer, amikor a bankoknak ilyen szervezett módon kínálunk szanálási lehetőséget. Ez a két fő gondolat, amit meg szerettem volna önökkel osztani, hiszen megalapozottnak kell lenni ennek a beavatkozási filozófiának, Minden esetre ez a megoldás olyasmi, aminek Európának szüksége van, és így stabilizálni fogja ez a pénzügyi rendszert, másodszor megvédi a, az adófizetők befizetéseit, hiszen pontosan ők azok, akik a bankok problémái miatt szenvednek, harmadszor pedig védi a fogyasztók érdekeit, illetve a betétesek érdekeit javítja ki magát az előadó. Ez a rendszer pontosan ezt érné el, hogy a betétekből valóban hitelt tudjanak nyújtani a bankok a reálgazdaság számára, és ezzel egy lendületet adjanak a gazdaságnak, ezzel is segítve a kilábalást a jelenlegi válságból. Felelősségteljesen, együttműködően kell együtt dolgozunk a többi intézménnyel, de úgy gondolom, hogy a különböző frakciók együttműködésére nem lehet eh, panasz, és nagyon fontos, hogy a szakbizottság is felgyorsítsa ezt a folyamatot, és eh, kifejezze álláspontját a szöveggel kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy ezzel a véleménnyel alapvetően a többi intézmény is egyetért. Köszönöm szépen, Elisa. Most pedig Rosszesz úrnak, a koordinátornak szeretném megadni a szót. Köszönöm, elnök úr. Mint eh, ahogy eh, ön is mondta, Wortmann Koll eh, asszony helyett beszélek, akinek királyi udvarral kapcsolatos teendői vannak Hollandiában, tehát én fogok beszélni helyette Eh, a múltkor eh, volt egy kis zavar ebből. Az elmúlt eh, héten is megállapítottuk azt, hogy az LKB e imár a felügyeleti hatóságok vezetője, az egységes felügyelet vezetője. A bankrendszerben így és más eszközökkel is próbáljuk visszaállítani a bizalmat. Nagyon fontos, hogy ehhez egy elkötelezett határidőt tartsunk, január 15 2015 eh, januárjában induljon a rendszer ahhoz, hogy ezt elérjük. A Tyson jelentésben eh, szereplő mechanizmust eh, is be kell indítani, és ezt az itt említett szanálási mechanizmust is. Ez ugyanis a bankuniónak egy fontos pillére a szanálási hatóságoknak megfelelő eszközöket nyújt ahhoz, hogy előrelátható és megbízható módon reagáljanak a bank csődökre. Közös céljaink vannak megvédeni az adófizetők pénzét, a betétesek pénzét. A betétesek pénzét, az adófizetők pénzét Varnier úr erről tegnap eh, beszélt, eh, a sajnálatos módon a eh, részletek eddig még nem világosak. Wortman Kohl asszony azt mondta, hogy különösen foglalkoznunk kell a szanálási tanácssal, illetve annak a bizottsággal kapcsolatos kapcsolataival. Fontos, hogy a bizottság és a szanálási testület között ne legyen összeférhetetlenség, és megbízzanak egymásban a testületnek diszkrecionális jogakat adni nehéz, ugyanakkor ezt a gondolatot is fel kell tárnunk. Egy szanálási alap szükséges, és megfelelő pénzekkel kell ellátnunk akkor, hogyha egységes szanálási mechanizmust akarunk kialakítani. Tehát fent kell tartanunk azt az elvet, amely szerint ezt az alapot a magánszektor finanszírozza, miközben mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban ez az alap felállhasson. A bankunió demokratikus kontrollja az Európai Parlament által továbbra is fontos kérdés, és nagy haladást értünk el ebben az ügyben. E, további lépésekre van azonban szükség e, a testület e, ügyvezető igazgatójának kinevezési módszerével kapcsolatban. a bankhatóság, az Európai Bankhatóság tárgyalásai óta a parlament eh, eh, jogosítványai jobban ellettek ismerve, eh, ki kell használnunk a szerződéses lehetőségeket, ugyanakkor meg kell ragadnunk a lehetőséget arra is, hogy globális jövőképünket felvázoljuk, például egy felülvizsgálati klauzula formájában is. Ezt ajánlja eh, Wortmann Kohl asszony, miközben gratulál a raportőrnek. Eh, Köszönöm, Gozes eh, úr. Az árnyék előadó Golega asszony kapja meg a szót. Köszönöm, Pablo. Köszönöm. Egy kicsit az a benyomásom, hogy ugyanazt eh, csináljuk, mint eh, már korábban, mert ugyanaz a csapat eh, állt össze, amely a Sixpack-et tárgyalta, Liza, Wortman, Cole, stb. Alapvetően a bizottság javaslatát én is támogatom, és abban is egyetértek, hogy gyorsabban kellene lépnünk. Ugyanakkor itt egy olyan témáról van szó, amelyel gyakorlatilag a ciklus kezdete óta foglalkozunk a a felülvizsgálati klauzulára e, azért is szükség van, mert e, most gyorsan szeretnénk e, előre haladni, ugyanakkor, ha mégis később hozzá kell nyúlni, akkor az legyen viszonylag egyszerűen lehetséges. Ami a tanács a, a, a testület, a, a szanálási testület és a bizottság közti e, munkát és kapcsolatokat illeti. E, itt kitekintéssel kell lenni az LKB e szerepére is. Két e, olyan hatóságról van szó, amelyek egymás után avatkoznak e, be egy ügybe, miközben a, az álláspontjuk és a nézőpontjuk nem teljesen ugyanaz. E, ez egy komoly kérdés körül problémákat vethet fel, hiszen itt olyan dolgokról beszélünk, eh, mint hogy eh, egy bankot eh, bezárjanak-e. Voltak konfliktusok például Franciaország és Belgium között bankügyekben, tehát nagyon bonyolult ügyekről van szó, nem tudom, hogy mi a megoldás, de mindenképpen keresnünk kell. Aztán van még technikai észrevételem, a bizottság az állami támogatásokról is beszél, szerintünk is ez nagyon fontos versenyjogi szempontból a római szerződés óta, hogyan lehet olyan döntési mechanizmust kialakítani, amely eh, odafigyel a tagállamokra, ahol a döntési mechanizmusok adott esetben más ritmust követnek, illetve hogyha egy eh, tagállam úgy dönt, hogy eh, kilép az SSM rendszerből, vagy a szanálási rendszerből, akkor hogyan lehet garantálni azt, hogy azok a pénzek rendelkezésre állnak, amelyek szükségesek, tehát ne tűjjen el egyik napról a másikra az elkötelezettség akkor, hogyha mondjuk kormányváltozásra kerül sor egy tagállamban. Fontos hogy olyan módon találjunk megoldást, amely a lehető legnagyobb értékben befogadja a nem eurozónás tagállamokat és eh, egyébként megbízom a raportőrben, és eh, biztos vagyok benne, hogy jó kompromisszumot eh, találunk és meg kell kérdezni az LKB-tól e is, hogy hogyan akarják végrehajtani azokat a szabályokat, amelyeket a közelmúltban elfogadtunk. Köszönöm szépen, Philip Lambert úr kapja meg a szót a zöldek nevében. Well, I'm not Philip Lamberts, but... Of course, nem uh, Philip Lamberts vagyok, de tulajdonképpen lényegtelen is. Ha megengedi, akkor németől folytatom először is. Néhány főbb elemet szeretnék kielegedni. A bizottság javaslata az egységes szanálási testületre és alapra vonatkozóan hangsúlyozva az egységest, ez a javaslat mindenféleképpen célra vezető véleményünk szerint, és éppen ezért az EU elképzelése minden egyes tagállamban egy egységes szanálási testületet és alapot létrehozni, eh, azt fogja eredményezni, hogy gyakorlatilag nem lesz eh, hiteles a bank szanálás, illetve a hitelezők eh, megmentése. Az egyes tagállamok eh, túl kicsik ahhoz, hogy egységes alapot vagy testületet hozzanak létre. Ezeknek a hatóságoknak nem lesz tapasztalata, hogy hogyan történjenek egyes esetekben a szanálások. Az ilyen elkülönülő szervezeti struktúrának az eredménye az lesz, hogy végül is az adófizetők fogják megfizetni a költséget. Tehát például Münchenben egy külön alapot vagy szanálási testületet létrehozni, ezt nem minden eurozónás tagállam tudja megengedni a brutto nemzeti termékével. És itt már egy ideje a valós bankunióról beszélünk, ennek szerves része az egységes szanálási alap is. Egyelőre nincs értelme különbséget tenni a kis és nagy bankok között, hiszen a kis, illetve a nagy bankok esetében sincsen megfelelő szanálási gyakorlat ahhoz, hogy egy nemzeti szintű testület jöhessen létre. Tehát ha itt most arról beszélünk, hogy egy európai szintű szanálási testületet, hatóságot hozunk létre, akkor ez gyakorlatilag ugyanaz lesz, mint a bankfelügyelet esetében. Ez nem elképzelhető, hogy a felügyelet uniós szintű, viszont a felelősségvállalás nem e- uniós szintű. Ez ellentmond a felelősségvállalás elvének, és éppen ezért a javaslat a nemzeti szanálási testületek és alapok hálózatára vonatkozóan nem észszerű, és ezt jogilag is vitatni lehet a fő ügyésznek a short sellingre vonatkozó javaslata is mindenféleképpen figyelembe vendő. Itt egyértelműen kifejezésre jut, hogy európai szerződés nélkül is létre lehet hozni egy európai szanálási testületet. Gozes úr Ral és Liszával már többször vitatkoztunk a bizottsággal, hogy a Merónit a Bibliából idézzük, és az Európai Parlament jogszolgálatát is figyelme kell venni, Ki mondta, hogy Meroni, mint jogszabályalkotónak alkotónak is vannak hatáskörei. Mindenféleképpen egy szilárd jogi alapra van szükség, és itt elven 300, több 300 testületről beszélhetnénk. Egy új európai intézmény jönne létre, egy új ügynökség amelynek együttdöntési jogai lennének. Ezt sem szabad alábecsülni. Mindannyian emlékszünk az Európai Konventre, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a döntéseket minél előbb megdöntsük. A szolgáltatások területén is egy erőteljesebb európai hatóságra van szükség, és kedves jelentéstevő, itt ezt a Meroni őrültséget valahogy ki kéne szűrni. Az 50-es és 60-as években már született egy jogos döntés, az Unió eldöntötte, hogy egy saját ügynökséget hoz létre. Itt most azonban teljesen másról van szó. A luxemburgi főügyész egyértelművé tette, hogy ha a parlament és a tanács, mint jogalkotó ilyen diszkrecionális jogkörökkel felruházza az ügynökséget. Teljesen jó, hogy most ezt tisztáztuk, és a luxemburgi bíróság is tisztázza majd ezt a kérdést. Éppen ezért nagyon fontos ez a dolog. A most felmerülő kérdés az egységes bankhatóságra kapcs kapcsolatosan. Nézzük meg, hogy ennek mi lesz az eredménye. Ha erre nem tudunk választ adni, hogy mi a hiteles backdrop, vagy backstop, akkor a piac eltekint a komoly hiteles stressztesztől. És hogyha itt egy zártes bekerül a kosárba, akkor azt mindenféleképpen meg kell tiltanunk, nem szabad megengednünk, és a stressztesztel azt kell elkerülni, hogyha a hitelező kétes esetben fizet, akkor meg kell vizsgálni, hogy a piac hogyan tudja refinanszírozni az adott ügyet, és ezt is komolyan meg kell vitatnunk a munkánk keretében. Kétes esetekben nagyon fontos, hogy a, kér, a problémákkal foglalkozunk, és éppen ezért az alapot megfelelően fel kell tölteni, harmadsorban pedig olyan ütemben kell lépnünk, hogy időben léphessen hatályba ez a jogszabály nem megengedhető, megengedhető a késlekedés, tehát nagyon fontos, hogy minél előbb lépjünk. Még két rövid megjegyzésem lenne. Az intézményes biz biztosítás Németországban, ez sokakat foglalkoztat, ez nem lehet kivétel, hanem nagyon fontos, hogy önálló szanálási lehetőséget is biztosítsunk a kedvezményezetek javára, és ugyanez vonatkozik az egységes szanálási mechanizmusra is, ahol a bankok arányosan fizetnek be. Tehát ugyanaz az elv, mint a Simons féle jelentésben ne legyenek kivételek, hanem az európai jogok érvényesüljenek, és így ez a német takarék szövetkezetek számára is megfelelőbb lesz. És még egy utolsó pont. Nagyon aggályos, hogy a tanács az 27 pont kettes bekezdésében a szanálási irányelvnek egy olyasmit fogad be, ami mindenki figyelmét elkerülte. Tehát itt arról van szó, hogy a mérleg összeg 8%-a a határérték, és ezt gyönyörűen kodifikálták, úgyhogy kérem, vizsgálja meg még egyszer mindenki ezt a 27.2-es pontot. Hökmark úrnak mondom, hogy nem elfogadható, hogy a az állam mielőtt egy bankválság napi világra kerül, gyakorlatilag korlátlanul támogathatja. Ez elfogadhatatlan és ellentmond annak az elvnek, hogy a bankoknak is vállalniuk kell a terheket. Úgyhogy az állami támogatásokkal meg kell várni azt, ameddig még a bank saját maga lépni tud, és erre vonatkozik, vagy ezzel függ össze ez a bizonyos 27.2-es bekezdés. Itt nem lehet megengedni a kiskapukat, ugyanis ezzel gyakorlatilag értelmetlenné válik az egész szanálási mechanizmus, ha ilyen zárójeles kivételek érvényesülnek. Úgyhogy én azt javasolom, hogy azt a munkát folytassuk, amit megkezdtünk, és egy valós bankuniót, egy valós intézményrendszert építsünk ki, amit már három éve kérünk. Köszönöm szépen. Az ECR nevében Biki Fau árnyékjelentéstevő asszony kap szót. Köszönöm szépen. Én gratulálom. Gratulálok a zöldeknek, hogy ilyen csodálatos korona ékszer jelentéstevőt delegáltak. Van még néhány nyitott kérdés, és ezt követően még pár dologra ki szeretnék térni. Először is a Erdével és a szanálással kapcsolatosan a munka lényege, hogy a indokolatlan veszteségeket az adófizetők és a hitelezők esetében elkerüljük, illetve az úgymond fertőzést is minimális szintre szorítsuk. Hiszen a válság következtében a bizonytalanság a fertőzést nem csak felgyorsíthatja, hanem önmaga is fertőző lehet. Tehát ezt a bizonytalanságot kell visszaszorítani, és egy hiteles szanálási keretre van szükség tehát ez a fő célunk. Ugyanakkor tudjuk, hogy a problémák nem azonosak, amikor itt a bankok csődjeiről vagy csődjéről beszélünk, éppen ezért rugalmasságra is szükség van. Először is ezzel a rugalmassággal szeretnék foglalkozni, ugyanakkor pedig a demokratikus elszámoltathatóságról is szólnék azok tekintetében, akik megfelelő hatáskörrel rendelkeznek. A hatóságoknak különböző eszközöket kell alkalmazniuk, és megfelelően felelősen kell ezeket alkalmazniuk, annak biztosítására, hogy ezen eszközök alkalmazása során felelősségre tudjuk őket vonni. Én emlékeztetnék itt a ciprusi esetre. A döntést a bizottság befolyásolta, és éppen ezért nem ugyanaz volt a felelősségvállalási szint, mint hogyha az ország saját pénzügyminisztere hozta volna meg a döntést. Nagyon nehéz az egyéni döntések miatt felelősségre vonni egyes biztosok, biztosokat a kollégiumi szintű döntéshozatal miatt. Egy-egy biztosnak óriási a döntéshozatali hatásköre. Én is meghallgattalak téged. Ha a biztosok ilyen felhatalmazást kapnak, akkor alaposan végig kellene gondolnunk a demokratikus felelősségre vonás elszámadhatatóság kérdését. A következő a felelősség kérdése. A döntéshozatal hitelessége feltételezi az elszámoltathatóságot és a potenciális felelősséget a szanálási testület esetében. Lehet, hogy az alapot túl kompenzálják, vagy túl túlzott mértékben fizetnek be az alapba egyes bankok. Ha valami félrecsúszik, akkor kit lehet felelősségre vonni? ha az állam vagy a jegybank áll a mechanizmus mögött, meddig lehet visszanyúlni a felelősségre vonás sorában? Ez egy kérdés. Ami pedig a finanszírozást illeti, én értem, hogy néhány résztvevő tagállam politikusa azzal érvel, hogy nincsenek központi alapok. Az EP képviselők és a politikusok is ezzel érvelnek, de ha van központi alap, vagy ilyen központi alapok hálózata, akkor nem értek egyet azzal, amit most a bizottság tisztviselőitől hallunk, nevezetesen, hogy az ilyen alapok lehívásának nem lenne költségvetési kihatása. Az egységes szenállási mechanizmussal kapcsolatosan mindig is azt mondtuk, hogy aki a számlát fizeti, annak kell a döntést is meghoznia. tehát az érintett országoknak a döntéshozatalban is részt kell venniük. És hogyha egy bankra adót, vagy bármilyen egyéb fizetési kötelezettséget rovunk, még akkor is ez egy jelzálog alap, itt végül is az adófizetők pénzéről van szó, és éppen ezért a döntésbe be kell vonni az adott tagállamot is. Ha a bizottság azt kezdi el mondani, hogy az ilyen döntéseket a költségvetési szempontok nélkül is meg lehet hozni, akkor felmerülhet a kérdés, hogy itt nem állami támogatásról van szó végül is. És nem kell az ehhez szükséges jóváhagyási eljárás lefolytatni? Negyed sorban, és azt gondolom nem meglepetés, a gyökereimet tekintve, hogy itt harmadik országokról, illetve nem résztvevő tagállamokról is gondolkodnunk kell elnézést, hogy most itt önmagam ismétlem, az SRM-mel kapcsolatosan a bankfelügyeletnek gyakorlatilag egy korlátlan felhatalmazást adtunk, ha az SRM keretében a résztvevő tagállamok, a bizottság illetve egy nem résztvevő szanálási testület között nézeteltérés van, akkor az EBA lesz a vita rendező, rendezés fóruma, és akkor itt egy kötelező érvényű mediációs jogkörről beszélünk. Szerintem ezt alaposabban meg kell vizsgálni. Én tudom, Liza, hogy sürget az idő, de nagyon fontos, hogy a megfelelő rendszert alakítsuk megfelelő és kötelező mediációt írjunk elő. Én eredetileg négy pontot szerettem volna említeni, de talán van még egy ötödik is. Fennel teljesen egyetértek, eh, amikor itt a takarékszövetkezetek és eh, a szövetkezeti bankokkal kapcsolatos eh, esélyegyenlőségről beszél. Nem lehet a bankpiacon olyan szektor, olyan terület, amit teljesen más alapon kezelünk. Tehát ők azt mondhatják, hogy a keresztgaranciák miatt nem fizetünk be ugyanolyan mértékben ebbe az alapba, ugyanakkor viszont ezek a kölcsönös garanciák nem számítanak bele a tőke megfelelési mutatóba. Tehát itt lehetnek bizonyos mentességek, kivételek az ágazaton belül. Én nem értek ezzel egyet, és szerintem éppen ezért a takarékszövetkezeteket ugyanolyan módon kell kezelni, és egyelő feltételekkel bánni velük, mint a többi hitelintézettel. Muchas eh, gracias. Köszönöm szépen fog asszony, fordasszony, most többnel asszonynak, Hormeyer úrnak, Clint úrnak, Simon úrnak, Ping asszonynak, Fejó úrnak, Podimata asszonynak és Lambert asszonynak, úrnak adom meg a szót. 40 perc múlva szavaznunk kell, ezért a felszólalók mindegyikének három percet tudok most juttatni. További késedelem nélkül most Hübner asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak azzal kezdeném, hogy véleményem szerint, amit a bizottságtól kaptunk, nagyon konstruktív javaslat. És afelé visz minket, hogy létrehozzuk azokat az intézményeket, amelyek még mindig szükségesek és hiányoznak Európa bankrendszerében ennek a szabályozásához. Úgyhogy ez egy konstruktív megközelítés és nagyon pozitív a végcél pedig az, hogy válasszuk szét a bankrendszert és az államrendszert. Van néhány kérdésem az egységes szanálási mechanizmussal kapcsolatosan, illetve a vonatkozó irányelvvel kapcsolatosan. A mechanizmus irányító testület kezeli majd a szanálási alapot, és felügyeli azokat az intézményeket, amelyek a hatáskörébe tartoznak, de az irányelvhez való és az SRM-hez való kapcsolat nem egészen világos. Vagyis, hogy milyen szanálási tervekkel kell rendelkeznie az adott intézménynek. Ezért szeretném, hogyha az irányelvre is hivatkoznánk, a párhuzamosságok elkerülése érdekében. Talán az egyik megoldás az volna, hogyha a szanálási testületnek az volna a feladata, hogy a terveket felülvizsgálja, azokat a terveket, amelyeket az irányelv értelmében állítottak össze, tehát ne ő neki kelljen nullából összeállítani ezeket a terveket. Szilvigulár is elmondta, és ez nagyon fontos, hogy a rendszer minél nagyobb kiterjedésű legyen, minél inkluzívabb, ami a döntéshozatali mechanizmusokat illeti és a szavazati jogok megoszlását, hiszen ez is sajátos módon intéződik. Arra következtetésre juthatunk, hogy a tagállamoknak megvan az a kockázata, hogy leszavazzák őket, úgyhogy valamilyen alternatív megoldás megvizsgálására is szükség volna hogyha a döntéshozatali folyamatot úgy akarjuk megtartani, ahogyan azt a bizottsági tervezet jelenleg tartalmazza, akkor azok a tagállamok, ahol vannak eh, leányvállalatok és fiók eh, bankok, és szavazati joggal kell, hogy rendelkezzenek, eh, különösen, hogyha a nemzeti szintű pénzügyi stabilitás kockán forog. Aztán van még egy lehetőség, hogy a fiókvállalatoknak olyan arányban adjunk döntéshozatali lehetőséget, amilyen arányban osztoznak az adott bankcsoport tőkéjében. Tehát valamiféle biztosítékra van szükség, hogy a helyi banki piacokon túl nagy zavar ne keletkezzen a döntés nyomán. Ami pedig a mechanizmust illeti ennek a hatáját, nagyon érdekes, hogy a felügyeleti, az egységes felügyeleti mechanizmus átfogó hatája rendelkezik majd, a kisebb bankok továbbra is a nemzeti illetékes hatóságok felügyelete alatt maradnak. Minden bank függetlenül a méretétől az srm belül az SRM hatája alá tartozik, ezért itt koordinációs probléma merül fel, hogyha helyi felügyelet alá kerül egy bank, de a szanálás pedig központi szinten történik. Ezért az egységes mechanizmusra vonatkozó rendeletnek ezzel is foglalkoznia kell. Köszönöm szépen, Hübner asszony. Most pedig eh, Livingston úrnak adom meg a szót. Tack så mycket, ordförande. Jag vill helt kort föra in en aspekt som jag tycker är... Köszönöm. Van egy olyan aspektus ennek az ügynek, ami szerintem gyengíti a bizottság eh, ügyét. Én azt gondolom, hogy a jogi szöveget kellene átfésülni a munkavállalók jogai vonatkozásában, ugyanis a munkavállalók és azok képviselői elég fontos szerepet játszanak akkor, amikor egy bank csődközeli helyzetbe jut, és azt meg kell oldani. Fontos, hogy a munkavállalóknak belátá, belelátást engedélyezzünk abba, hogy milyen sors vár rájuk, és konstruktívan szólhassanak bele abba, hogy kifizetik a járandóságai bankjaikat, illetve eh, hogy a bank milyen formában folytatja vagy nem folytatja éppen a tevékenységét, tehát rutinná kell tenni a megfelelő kommunikációt eh, az alkalmazottakkal, és a eh, szanálási mechanizmusnak és kitekintéssel kell lenni arra, hogy a, az alkalmazottak információt kapjanak. Fontos, hogy az alkalmazottakat eh, pozitív dologként, eh, az alkalmazottakra pozitív dologként tekintsünk, és ne pedig megoldandó problémaként. Köszönöm. Eh, gracias. Köszönöm szépen. Ludvigson úr. Most pedig Wolf adom meg a szót. Hogyha megnézzük az amerikai és az európai bankok helyzetét, akkor láthatjuk, hogy az amerikai bankok a válság következtében, fúziók következtében egyre nagyobbak lettek, és több tucat bankot szanáltak évente. Európában azonban semmilyen szanálásra nem került sor, éppen ezért nagyon sürgető, hogy egy ilyen szanálási mechanizmus létrejöjjön. A javaslat éppen ezért nagyon fontos, a szanálási mechanizmus létrehozására vonatkozóan, különös tekintettel a több országban működő bankok esetében, de a javaslat szerintem akkor elfogadható, hogyha ez nem feltétlenül terjed ki egész Európára. Az a bankfelügyelet esetében is egy második legjobb megoldás született. Itt azon tagállamok döntését tiszteletben kell tartani, akik azt mondták, hogy sem ma, sem holnap nem szeretnének ebben részt venni. Itt most jogi vagy egyéb szempontból nem feltétlenül indokolt egy hálózat kiépítése, ugyanis különböző nehézségek adódnak az eltérő érdekekből, és tudjuk, hogy gyorsan kell döntenünk, ami a finanszírozást, a résztvevők által biztosítanak finanszírozást illeti. A jelenlegi elképzelés szerintem nem kielégítő a homestate-nek, tehát az anya vállalat székhelye szerinti országnak is egy szavazata van, a leányvállalatnak is, és ez számos esetben nem indokolt, vagy nem elfogadható. Mindenféleképpen szükséges, hogyha egy hálózatot kiépítünk, hogy harmonizáljuk a nemzeti rendszereket és finanszírozási mechanizmusokat. Ezt azonban nem látjuk egyelőre, hogy hogyan néznek ki. Tehát a legjobb szándék ellenére sem Itt ezt majd az utolsóval közösen fogjuk megvitatni. Tehát ez egy komoly hátrány, és a finanszírozás komoly problémákat fog még okozni, ugyanis teljesen egyértelmű, hogy akár tíz év óta is a szanálási alapot nem tudjuk majd úgy támogatni vagy finanszírozni, mint ahogy erre szükség lenne. Úgyhogy egyfajta hitelkeretre lehet szükség, vagy alternatív finanszírozásra. Az ESM mert kapcsolatosan én nem tartom indokoltnak, nem tudom, hogy az ESM mert a német adófizetők 27%-ban biztosítják, miközben a német bankokkal, eh, bankoknak ehhez semmi köze. Tehát itt meg kell vizsgálni, hogy milyen egyéb eszközök és források jöhetnek szóba, ami az intézményes biztosítási rendszereket illeti. Viki, szerintem félreértetett Svent, eh, ugyanis eh, nem azt mondta, hogy a takarék szövetkezeteket ki kéne vonni ebből a rendszerből, tehát ők nem kivételek lennének, hanem egy lehetséges megoldás. És ezzel csak akkor tudok egyet érteni, hogyha ezeket az intézeteket, pénzintézeteket is biztosítjuk. Sven, ugyanakkor viszont én úgy gondolom, hogy a, nem a takarékszövetkezeteknek kell ezt a problémát megoldaniuk. Ami pedig a tartományi bankokat illeti, ott az adófizetők álljanak helyt, ez nem elfogadható. Végezetül pedig remélem, hogy minél előbb sikerül megoldani a jogi megfontolásokat és agályokat, hogy minél előbb előre tudjunk lépni. Köszönöm szépen, Klint úr. A szocialisták nevében Peter Simon úr három percben kérem. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy külön említetted, hogy ezek a jogi agályok nem gördítetnek akadályokat. Berlinből azonban pontosan az ellenkező üzenet érkezik. Itt a német tartományi kormány jelenti a legnagyobb veszélyt, és nem a bankok. Ha az EKB, e igazgatókat meghallgatjuk, akkor azt hiszem, hogy arra a következtetésre jutottunk, hogy ezeket a jogi érveket elvethetjük. Ha mindent elvetünk, akkor egy lépéssel sem jutunk előbbre. És egy dologban egyetérthetünk, hogy végül is az adófizetőknek kell majd mindent, mindezt megfizetniük. Valami pozitív és konstruktív javaslatra lenne szükség Berlintől. Mindannyian azt akarjuk, hogy jogilag tiszta megoldás szülessen, éppen ezért gondolom, hogy ez a ma délelőtti vita egy olyan jelzés, ami majd jövő vasárnap is egy olyan döntést hoz, ami egy megfelelő megoldásra vezethet minket. Simon. Köszönöm, Simon úr. Epping úrnak adom meg most a szót. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben altijd geamuseerd. Eh, ik ben altijd geamuseerd. Köszönöm. A németek jogászként beszéltek, Martin Luther King pedig azt mondta, hogy a jogászok rossz keresztények, e, még saját e, érdekeiket sem feltétlenül e, megbízhatóan képviselik. Nos, ami a bankrendszert illeti, én egy olyan szanálási módszert eh, szeretnék látni, amely eh, megfelelő, és eh, ahol a szanálási alap is megfelelően működik. Én kettő fázist látok, mások három fázist, mert ők a felügyeletet, illetve a garancia rendszereket is külön fázisként látják. A az itteni többség ezt a rendszert támogatja, a raportőr pedig különböző kacskaringós utakon megpróbál odaérkezni, hogy egy garancia alapos rendszer alakuljon ki. hadd emlékeztessem Klinz urat arra, hogy amikor a német Eh, adófizetőket félti, akkor azért ne felejtsük el, hogy Németország megmentette a bankrendszer. Emellett eh, azt is meg kell néznünk, hogy a spanyol állam eh, milyen módon nyújtott segítőkezet a bankjainak. Barnier úr tegnap beszélt egy backstopról, a backstopról, miközben nem említette az európai garancia rendszert, betétbiztosítási rendszert. Egy ilyen rendszer azt jelenteni, hogy a nagy bankok nagyobb kockázatokat vállalnának, mert tudják, hogy van egy alap, ami kisegíti őket, hogyha valami probléma történik. Ráadásul vannak olyan bankok Európában, amelyeket egyértelműen a politika is befolyásol. Ferreira asszony felé az a kérdésem, hogy szerintük, szerinte ez az alap a megfelelő megoldás Európa számára. Köszönöm, Pingor, Ribofejó úr. Obrigado, Sr. Presidente. Eu Queria começar por referir que... Köszönöm, elnök úr. Ai, no bom sentido, podendo dar... Azzal kezdeném, hogy úgy vélem, hogy ez a jelentés nagyon jó irányban halad, vagyis hogy nagyobb biztonságot kívánnak adni a bankrendszernek. Nagyon lényeges, hogy ez valóban megtörténjen, különösen ha visszatekintünk a ciprusi eseményekre, ezért az is nagyon fontos, hogy nagyon körültekintőek legyünk ennek a jelentésnek a tárgyalásában, hiszen felmerül annak a kérdése is, hogy az egész rendszer milyen módon áll össze, ezen is el kell gondolkodnunk, és ezért úgy gondolom, hogy a parlament részéről némi módosítóknak van helye. Másodszor maga a szanálási alap olyasmi, amit még tovább kell fejleszteni, hiszen ez tíz év alatt fog kiépülni a bankok befizetéseiből, ezzel elvben semmi probléma nincsen, azon viszont el kell gondolkodni, hogy mi történik, hogyha ebben a tíz éves időszakban ezen belül felmerül valamely súlyos probléma. Értem, hogy tíz év múlva hogy fog működni majd kiválóan ez az alap, de mi történik, hogyha még az alap feltökésítése előtt történik ilyesmi? Hiszen fokozatosan fog kiépülni ez az alap. Kíváncsi vagyok, hogy ezen az előadó gondolkodott-e, hogy valamiféle közösségi alapú megoldás létrejöhetne-e, ebben a tíz évben az esetleges felmerülő problémák megoldására. A harmadik észrevételem. A javaslat a Hökmark jelentéssel együtt a Bélin kérdésre szolgáltat megoldást. Illetve arra, hogy a betéteseket hogyan kezeli ez a megoldás. Nyilvánvaló, hogy mindenki számára több biztonságra van szükség. Az is nagyon fontos, hogy az adó fizetőket külön válasszák a szanálási alap létrehozásától, tehát ne az adófizetőknek kelljen ezt megfizetniük, és hogy az állampolgárok és a betétesek bizalma ne rendüljön meg a bankrendszerben. Figyelembe kell vennünk a betétesek helyzetét, ez nagyon lényeges, és az is, hogy kizárjuk annak a lehetőségét, hogy a jövőben elriasztjuk a betéteseket a betételhelyezéstől. Nagy örömmel hallom, hogy a jelentéstevő szeretne olyan megoldásokat találni, amelyek fokozzák a bizalmat. Podimata úr, asszony következik, tessék. Köszönöm elnök úr, és én is megköszönöm Elisának, a raportőrünknek azt a koncentrált munkát, amit láthattunk tőle, és tényleg nagyon derekasan kezeli ezt a nagyon nagy falatnak számító jogalkotási anyagot. A bank, bankok szabályozásával kapcsolatos csomag az EMU óta a legfontosabb kezdeményezés ezen a területen. Szerintem az euró létrehozásával összemérhető fontosságú. Van e, európai bank felügyeleti rendszerünk már Barnier úr tegnap is, és a raportőr ma is aláhúzták, hogy a bankszanálás és az egységes bankszanálási mechanizmus rendkívül fontos ahhoz, hogy egy valódi bankunió jöhessen. Egységes szabálykönyvre van szükség, emellett egységes felügyeletre, Európában eh, fiskálisan biztos alapokon álló bankokra van szükség, és eh, arra, hogy a bankok szabályozó, bankokat szabályozó felügyelő hatóságok, nemzeti hatóságok megfelelően kommunikáljanak egymással. Nézzük csak meg, mi történt Ciprusban, és látjuk, hogy mi az, amit el kell kerülnünk egy töredezett rendszer senkinek sem áll érdekében. E, csökkenteni kell a kockázatot, csökkenteni kell a különbségeket az északi és a déli pénzintézetek között. Ahogy a kollégák is e, tudják, az egyes országokban megfigyelhető kockázatok azért különösen jelentősek, mert ezekben az országokban likviditásra van szükség, a, a befektetések pedig azért nem valósulnak meg, a KKV-k pedig azért nem kapnak pénzeket, mert túl magasak a kamatok, a hitelkamatok. Nagyon fontos, hogy az egész Európai Uniós gazdaságra legyünk kitekintéssel, és az egész Európai Unió legyen versenyképesebb, mint most. Én csatlakozom Fejó kollégához, aki eh, arról beszélt, hogy mennyire jó dolog, hogy az árnyék előadók egy irányba húznak. A legfontosabb azonban az, hogy a bankrendszerünk kiszolgáltatott és töredezett marad, hogyha ezt a tervezetet nem léptetjük hatályba. Nyilvánvaló, hogy a teljes működőképesség eléréséhez időre is szükség van. Éppen ezért a, meg kellene vizsgálni a lehetőségét annak, hogy egyfajta átmeneti intézkedéseket is beépítsünk a rendelettervezetbe. amíg a szanálási alap el nem éri a menetsebességet. Ilyen átmeneti megoldásokra, alternatívákra van szükség. Az én ötletem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy egy ilyen átmeneti időszakban egészen addig, amíg az egységes eh, bankszanálási alap tényleg teljes gőzzel tud működni, akkor az ESE mechanizmus eh, lépjen működésbe, és nyilván feltételekkel, de adott esetben ez segítsen a bankoknak. Nyilván ezt még az LKB stressztesztjei előtt is eh, meg kell tenni, mert eh, előfordulhat, hogy a stresszteszt negatív eredményei valójában rontanak a helyzeten, mielőtt még e, mi lépni tudnánk, érdemes megelőzni a dolgokat, mielőtt a rossz dolgok bekövetkeznek. Köszönöm szépen, Podimát Hassan, Nauka úr következik. Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy a jelentéstevő és mások is megosztották velünk a véleményüket. Van néhány észrevételem. Az első, szeretném azt hangsúlyozni, amit Ferejra asszony is elmondott, hogy ezt össze kell egyeztetni a vonatkozó irányelvel, és azt is biztosítani kell, hogy ne legyenek kétségek azzal kapcsolatosan, hogy milyen esetben milyen szabályok alkalmazandók. A második vonulatom a következő. És ez kapcsolódik ahhoz a vitához, ami már korábban is zajlott, a pénzügyi rendszerre kapcsolatosan sokszor úgy emlegetjük, mint hogyha a gazdaságtól magától elkülönült eh, ágazatról volna szó, de erről szó sincs. A pénzügyi ágazat része a gazdaságnak, és a válság akkor merül fel, hogyha maga a reálgazdaság is eh, válságban van, recesszióban van, és ez vetül ki a pénzügyi ágazatra. Általában előfordul, hogy a pénzügyi áldozat sem jól teljesíti a feladatát, és ezzel csak rontja a helyzetet, de azért nagyon fontos, hogy a teljes képet tekintsük minden összefüggésével. Amikor rendszerválságot tapasztalunk, akkor sokszor szeretünk arról beszélni, mintha csak egy banknál lenne probléma, és csak a bankok élnének át válságot, de erről szó sincs, az egész gazdaságválságban van, és biztosítani kell azt, hogy nem csak szanálási döntéseket tudunk meghozni, hanem szanálási kapacitás is rendelkezésre áll. Ezért nagyon lényeges, hogy ne alakuljanak ki olyan helyzetek, amelyekben a különböző piaci szereplők, a, a kormányzatok, intézmények azt gondolják, hogy valaki más fogja megoldani a problémát, mint aki okozta. Rendszerválság van, ennek tudatában kell lenni, és még egy óriási európai szanálási alap sem lesz elégséges ahhoz, hogy megküzdjünk ezekkel a problémákkal. Ezért felmerül annak a veszélye, nagyon veszélyes az, hogyha azt gondoljuk, hogy ezt a problémát európai szintre tudjuk emelni, és így meg is oldódik, vagy elpárolog. Ezzel nézzünk szembe az európai szinten rendelkezésre álló pénz elégséges -e egy nagy rendszerválság megoldásához. Úgy gondolom, hogy nem vagyunk erre felkészülve. Ezért nagyon fontos, hogy jogilag tisztán lássunk, hogy milyen helyzeteket kell megoldanunk. Az operatív egyértelműséghez jogi egyértelműségre van szükség, és van itt egy kockázat, hogyha ez a jogszabály hamarabb születik meg, mint ahogyan véglegesítettük volna az RRD-t, a vonatkozó irányelvet, akkor megvan annak a kockázata is, hogy eltúlozzuk azokat a reményeket, amelyeket az elérhető eredményekhez fűzünk. A kérdés, hogy hogyan működnek majd ezek a folyamatok, amikor a bizottságnak döntést hoznia kell, és az EBR folytatja le a kötelező közvetítést. Az EBR a bizottság felügyelete alatt működő intézmény. Ez egy kicsit nehézkes helyzetet hoz létre, és eléggé zavarosá teszi a helyzetet. Elnök úr, azt is el kell mondanom, hogy egyértelmű helyzetre van szükség és döntésre a tekintetben, hogy mit nevezünk jelentős bankválságnak a tagállamoknak ez esetben nem adhatunk mérlegelési lehetőséget. Hogyan definiáljuk a rendszerválságot, a rendszer szintű válságot? Hogyan közünk meg azzal a körülménnyel, hogy jelen pillanatban különböző gazdasági kultúrák, struktúrák működnek az eurozónán belül is, és azon kívül is. Azt is tudjuk, hogy a bankrendszer pedig már határokon átnyúló szinten működik nagyon sok reményt fűzünk a bankszanáláshoz, de megvan annak a kockázata, hogy ezek a remények sokkal inkább nagyobbak, mint a hitelesség. És hogyha szavahihetőség nincsen, akkor semmilyen problémát nem tudunk megoldani. Nagyon fontos ezt aláhúzni az előadó és az árnyék előadók számára, hogy jogi egyértelműségre van szükség, és ezt nem tudjuk úgy megoldani, ha azt mondjuk, hogy nem érdekesek ezek a jogi problémák, és ezek felett elsiklunk. A jogi biztonságot nem tudjuk így előteremteni, tiszteletben kell tartanunk a szabályainkat. Egyéb esetben a rendszerbe vetett hitet csorbítjuk. Köszönöm szépen, Gunnar! Filip Lemmer úrnak adom meg a szót a zöldek nevében. Uh, well, a few points. First about clarity, uh, Köszönöm, Pablo. Először is a világosságról, illetve a hitelességről beszélnék. Először is a, a szanálási alap uh, kapcsán uh, fejezném ki a gondolataimat. Húznunk kell egy vonalat. Miről is szól ez az alap? Azt kell eldönteni, mert uh, a, a tanácsban és a parlamentben más, más hozzáállások léteznek. A tanács azt gondolja, hogy ez egy feltőkésítési eszköz, ami nem ugyanaz, mint amire mi gondolunk, és nyilván ez kihatással van az alap méretére is, de attól függetlenül, hogy milyen kérdést adunk erre a kérdésre, az alap mérete szerintem nem megfelelő kicsi. Én azoknak is osztom az aggodalmát, akik azt mondják, hogy ha az alap túlságosan feltőkésítetre sikerül, akkor az egy perverz ösztöndőként hat, mert gyakorlatilag mindenki azt azt fogja gondolni, hogy már van egy kollektív biztosítása, bármit is csinál. Amennyiben eh, viszont az alap nem rendelkezik elég pénzzel, akkor papírtigrissé válik. Gyakorlatilag eh, e kettő között kell a megfelelő középutat megtanulni. A mi zsigeri megérzésünk az az, hogy nem sikerült a jelenlegi javaslatban ezt a középutat megtalálni. Ez az első megjegyzésem. A második megjegyzésem arról szól, hogy nem értem azt, hogy az Európai Bizottság miért copy pastelte a tanács változatát, ami gyakorlatilag barátságtalan gesztus felénk nem emlékszem arra, hogy az SSM-ben a CRD 4-et kopiztuk volna. Nem értem, hogy a BRD-t miért kopizzuk most. Nyilván, nyilván, nyilván utalni lehet rá, de nem lehet duplikálni a jogi szövegeket. Ráadásul az ESRM-ben résztvevő országok nemzeti jogai is eltérhetnek és eltérnek egymástól. Ami egy, a harmadik meglátásomat illeti, ez talán egy olyan dolog, amiről eddig még itt nem volt szó. A szanálási hatóság vagy illetékes hatóság meg kell, hogy vizsgálja a bank szanálhatóságát, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly feladat. Képzeljék el, hogy egy bukáshoz túl nagy intézet egy olyan szanálási tervet állít össze, amely nem reális. Ebben, két, ebben az esetben két megoldás lehetséges, vagy a terv átírására kérik fel a bankot, Eh, hogy tényleg legyen az elhihető. Eh, ugyanakkor előfordulhat az, hogy egy ilyen eh, rendszer szintű bankot nem lehet olyan módon szanálni, ami megfelelő, mert ezek a bankok az egész rendszer stabilitását fenyegetik. Az SRM részeként a szanálhatósági terv is, a szanálhatósági döntés is igazodhat ahhoz, hogy a bank olyan nagy, hogy nem szabad azt létrehozni, nem szabad azt felszámolni, tehát gyakorlatilag a bankhoz igazítják majd a szanálhatóságról szóló döntést. Én azt gondolom, hogy ezzel a problémával ha kezdünk valamit, akkor a problémák 80%-át megoldjuk, ami pedig a Gönar által elmondottakat illeti. Ez a szöveg az egyes bankok szanálásáról szól, rendszerválságok esetén teljesen más helyzet áll elő, tehát én azt gondolom, hogy ez a szöveg önmagában alkalmatlan arra, de teljesen magától értetődően alkalmatlan arra, hogy a rendszer alapú szanálási problémákat eh, megoldja. Köszönöm szépen ezeket a megjegyzéseket. Most pedig én magam is hozzáfűznék néhány dolgot az itt elhangzottakhoz. Nyilvánvaló, hogy eh, nyilvánvaló jogbiztonságra van szükség, erről beszéltek a kollégák is. Az is fontos, hogy eh, betartsuk azokat a határidőket, amelyek a bankunió második pillérére létre lettek hozva. A német bankelnök is tegnap azt mondta, hogy a megvalósítása a második pillérnek a fellendülést szolgálhatja. Ebben igaza van, és azt gondolom, hogy ebben a parlamentben és ebben a bizottságban az kell, hogy legyen a fő feladatunk, hogy a gazdasági fellendülést valamilyen módon beindítsuk. Különös tekintettel a jelenlegi helyzetre, illetve a ciklus végének közelségére. volt a Tupac, a Sixpack, a bankfelügyelettel kapcsolatos jogszabály. Azt gondolom, hogy már csak ez az egy kihívás maradt, ami egyszerre lehetőség is. Nagyon fontos, hogy jól megfeleljünk ennek a kihívásnak. Most pedig megadom a szót Ferrera asszonynak, aki a raportőrként lezárhatja a vitát. az Európai Bizottság résztvevőjének is megadom a szót, mert egyes kollégák felkérték a bizottságot arra, hogy reagáljon bizonyos felvetésekre. Tehát előbb a bizottság, és aztán Ferrer asszony. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm Ferejre asszonynak, illetve mindenkinek, aki hozzászólt konstruktív véleményével a vitához. Az elnök is elmondta, hogy a javaslat alapvetően fontos a bizottság számára. Úgy gondoljuk, hogy ez a harmadik pillére a bankuniónak, és ezt a pillért minél előbb el kell fogadni, ezért igen komoly nyomást helyezünk a tanácsra is, illetve számunkra is komoly nyomás, vagy ránk is komoly nyomás nehezedik, hogy véglegesítsük a javaslatunkat, mégpedig minél előbb. Nagy érdeklődéssel hallgattuk a vitát. Nagyon fontos a bizottság számára, hogy ez a javaslat az összes centralizációval összefüggő szempontot tartalmazza. Egységes hatóságot szeretnénk és egységes alapot, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez a legalkalmasabb módja a probléma kezes, kezelésének. A javaslat a BRRD-re épül, tehát az adófizetők részvétele, a szanálási alap, alkalmazása, a szanálhatóság megítélése, tehát mindezek a kérdések az EBRD-ben kerülnek szabályozásra, és az egységes szabálykönyvben. A BRRD jelentéstevőjeként nagyon fontosnak tartom, hogy minél előbb előre lépjünk ezekben a kérdésekben a BRRD kapcsán. Vannak olyan elemek, ugyanakkor, amiket még tovább kell elemeznünk és megvitatnunk a harmadik országokkal kapcsolatos szempontok, vagy például a host hatóságok, és remélem, hogy konstruktív vitában tudjuk majd ezeket a kérdéseket is megoldani, végezetül pedig kíváncsian várjuk Ferreira asszony jelentését, illetve a szakbizottság további eszmecseréjét. Elnök, köszönöm szépen a bizottságnak, és mint ahogy említettem, most a zárszót Ferreira asszony tartja meg. Köszönöm szépen, elnök, az, elnök úr. Nagyon hasznos volt a vita, és nagyon nagy érdeklődéssel jegyzeteltem a kollégák hozzászólásait. Óriási anyagunk van, aminek alapján tovább finomíthatjuk a bizottság szövegét. És meg vagyok győződve arról is, hogy a parlament nagyon konstruktív szellemben áll ehhez a munkához, és hogy gyakorlatilag elvi megállapodás van a bizottság által benyújtott általános keretet illetően. Nagyon nem akarom hosszú ére ereszteni, csak annyit szeretnék elmondani, hogy néhány kulcsfontosságú kérdés itt felmerült már a jövőbeni munkánk szempontjából. Nagyon sok időnk már nincsen a jelentés véglegesítése kapcsán, de itt mindenféleképpen foglalkoznunk kell a testület ügyvezető igazgatói pozíciójával, illetve a testület és az Európai Bizottság közötti kapcsolattal. Ezek nagyon fontos kérdések. Itt a kollégák nagyon egyértelmű észrevételeket tettek. Az egész rendszer kulcs elemét is tisztáznunk kell, nevezetesen azt, hogy az egységes felügyelet egységes szanálási mechanizmust is jelent, illetve egy egységes intervenciós alapot. A három dolog szorosan összefügg, tehát fontos emlékeztetni arra, hogy az alap nem egy mentő alap, a szanálási alap célja az, hogy a szanálási eljárások működőképesek legyenek, és nem feltétlenül arról szól a dolog, hogy pénzt fizessünk ki. Éppen ezért a bail-in, tehát a belső feltőkésítés ennyire fontos kérdés. Az alap rögtön a kezdetektől fogva megfelelő finanszírozással kell, hogy rendelkezzen. Ehhez a költségvetésben egy megfelelő sort kell biztosítani, itt végülis az adófizetők pénzéről van szó, amit aztán vissza lehet téríteni, amint az alap struktúrája kiépül. Itt kialakulhat egy olyan helyzet, amikor nem az adófizetők mentik meg úgymond a bankokat, hanem a részvényesek sietnek a csődbe jutott bankok segítségére, vagy akár a bankok saját forrásból finanszírozzák a szanálást. Ezért itt elhangzott, hogy olyan alapot alap fog kiépülni, amit már rögtön a kezdetektől fogva megfelelő forrásokkal rendelkezik, hogy ne csak egy papír tigrissé váljon. Szoros kapcsolatot kell teremteni az egész struktúrával. Itt ugyanis végül, a, végül is a belső piac egyensúlyáról van szó, és azt is biztosítanunk kell, hogy ne torzuljanak a szabályok esetleges szélsőséges vagy kevésbé átlátható, vagy sokak számára nem ismert elemek révén, tehát a szabályokat egyértelműen kell kialakítani, és egységesen kell alkalmazni azokat. Amikor pedig a rendszer hatályba lépéséről beszélünk, fontos, hogy az átmeneti mechanizmussal is foglalkozzunk mindaddig, amíg az új rendszer teljes mértékben be nem illeszkedik a nemzeti alapokba, a nemzeti rendszerekbe, az átmenet nagyon fontos kérdés lesz. És ami a vita során szintén elhangzott, az az, hogy a rendszert következetesen kell kiépíteni, az RRD-re gondolva, Hökmark úr ennek a jelentéstevője, ez egy folyamatban lévő munka, tehát a BRRD és a jogszabályszöveg itt ismét Lambert urat idézném, ő azt mondta, hogy a az előterjesztett szöveg, a tanács szövege és ez egyes területeken problematikus. Azt kell biztosítani, hogy ezeket a szövegeket megfelelő súlyjal kezeljük, és egyik se írja felül a másikat, ugyanakkor az átláthatóságról is gondoskodni kell. Fontos, hogy zökkenőmentes legyen az átmenet a felügyelet, illetve a szanálási hatóság között. Danuta Hubner asszony és más kollégák is említették a résztvevő, tehát a rendszerben résztvevő, illetve a rendszeren kívüli bankok közötti kapcsolatot. Ludvigson úr például a BRRD kapcsán említette a szanálási eljárások ö, szociális vonatkozásait. Teljesen egyértelmű, hogy egy felülvizsgálati záradékot is be kell építenünk. Végezetül pedig én úgy gondolom, hogy a célunk az, hogy minél gyorsabban dolgozzunk, de ez nem mehet a minőség rovására. Úgyhogy éppen ezért a titkárság segítségét kérem, Gondoljuk végig, hogy mennyire indokolt felgyorsítani a munkát, annak ellenére, hogy természetesen vannak bizonyos tartandó határidők, és hát amúgy is a tanácsra is várnunk kell bizonyos mértékig. A vitából szerintem az domborodott ki, alapvetően, hogy egy rendkívül kényes kérdés előtt állunk, és mindenféleképpen el akarjuk kerülni, hogy a minőséget csorbítsuk azzal, hogy túlságosan gyorsan lépünk előre, hiszen decemberig kell meghozni végül is a végső döntést, ehhez én tartom magam természetesen, és eh, ami engem illet, eh, igyekszem eh, betartani ezt a határidőt. Amennyire lehet, felgyorsítjuk a munkát, de mint ahogy említettem, nem akarjuk ezzel a minőséget kockára tenni. Még egyszer köszönöm szépen minden hozzászóló észrevételét, és soha nem feledkezhetünk meg ennek az alapvető jogszabálynak a lényegéről, hiszen itt végül is azt akarjuk, hogy a belső piacon egy kellően stabil és szilárd pénzügyi rendszer működjön, ami segíti a reál gazdaságot, ugyanakkor védeni akarjuk az adófizetőket is, és biztosítanunk kell azt is, hogy az adófizetők, illetve a hitelintézetek részvényesei megfelelő megoldásokat kaphassanak a szanálási eljárások során, illetve megfelelő védelmet biztosítsunk a betétesek számára is. Az FDIC már létezik az USA-ban, és szerintem az Európai Uniónak is hasonló irányban kell haladnia. Klinz úr említette, hogy számos alkalommal fordult elő, hogy a kis betétesek érdekeit is képviselnünk kellett, illetve biztosítást, védelmet biztosítani számukra. És köszönöm a bizottság hozzászólását, és remélem, hogy ugyanez a szellem fogja belengeni a jövőbeni együttműködést is, és a ciklusunk vége előtt jobb helyzetbe kerülhetnek az európai bankok. Köszönöm, Lisa. Október 14-én lesz a szavazás, és október 18-áig lehet benyújtani módosítókat. Bocsánat, a szavazásra november 25-én lesz a bizottságban, plenárison pedig március. Márciusba kerül. Ami az Econ és a Líbia közti kompetencia hardot, harcot illeti, a, az átutalások, e, illetve a pénzmosás e, elleni e, témákban az elnökök értekezlete úgy döntött, hogy az 51. Eh, cikket kell majd alkalmazni, ami azt jelenti, hogy eh, közös eh, találkozókra kerül sor. Ennek érdekében a két bizottság titkársága majd egy közös programot dolgoz ki ebben a két témában, tehát a pénzátutalások, illetve a pénzmosás témájában. Eh, és eh, mindenképpen az a célunk, hogy a szövegeket eh, a, még ebben a ciklusban meg tudjuk szavazni. Az, akon, az ekon módosítók megvut, megvitatásának napirendi pontja éppen ezért ma nem lesz megtartva. Ma egy találkozót tartunk a nemzeti parlamenti képviselőkkel a gazdaságpolitikai koordináció európai szemesztere a 2013 évi prioritások végrehajtása Elisa Ferreira asszony az előadója ennek a témája. Ez azért aktuális, mert eh, a nyári szünet előtt fogadta el a tanács eh, az ország specifikus ajánlásokat, amelyeket most eh, kell majd végrehajtani egy sor európai tagállamokban, és ezzel kapcsolatos döntések várhatók az egyes tagállamokban is. Azért, mert egyes tagállamok döntései kihatással lehetnek más tagállamokra is, ezért fontos, hogy itt most megbeszéljük egymás között, az európai szemesztert, a 2013-as prioritások végrehajtását. E, e, emellett e, most még azt kell megbeszélnünk, hogy mi legyen a 2014 éves találkozókkal. Ebből ezzel kapcsolatban van egy javaslat az önök dossziéjában, amennyiben nincs ellenvetés, akkor ezt elfogadottnak tekinthetjük Pervans Berez asszony témáját szintén el, elhalasztottuk itt a szavazások között, tehát nem kerül a Pervans Beresz jelentésre, nem kerül sor. A nemek közti egyensúly a tőzsdén jegyzett társaságok nem ügyvezető igazgatói körében. Erről tartunk most szavazást, kérem először ellenőrizzük a szavazókártyákat, ellenőrző szavazást tartunk. Tisztagi. Sven, you have the car? Okay, okay so Sven and Madame Beres don't have the... Beres asszonynak pedig nincs kártyája, tehát akkor egy ö, próbaszavazás következik. One more? ahí So, we move uh, compromise. I... Tehát uh, A kompromisszumról szavazunk először mellette. Sven, bocsánat, a raportőr szeretne hozzászólni, Schmidt úr. Thank you very much. Uh... Köszönöm uh, annyit szeretnék csak elmondani, hogy szerintünk ez egy nagyon parlamenti típusú kompromisszum szöveg. Ugye elindultam valahonnan, és aztán megérkeztem valahova. Nagyon régóta vagyok már itt ebben a házban, és én tudom, hogy ha eredményt akarunk elérni, akkor oda kell figyelni a többiekre, és kompromisszumokra kell késznek lenni. Köszönöm az árnyék előadóknak, és különösen a titkárságnak ezt a nagyszerű munkát. Azt remélem, kedves kollégák, hogy a végére ebből lesz jelentés, mert ez nagyon fontos lenne, mert különben gyakorlatilag bénakacsaként ülünk majd itt, és figyelgetjük, hogy hogy történnek a dolgok a világban. Nyilván amikor majd a választási kampányt megharcoljuk, akkor mindenki talál a kedvére való részt ebből a jelentésből is, amit a választói elé tárhat. Köszönjük, Schmidt úr, most pedig akkor kezdődik a szavazás. Először az A kompromisszumról szavazunk, ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. C kompromisszum mell négy részben szavazunk, bocsánat. Első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrző szavazást kért valaki, harmadik részről ellenőrző szavazást tartunk. Uh, Pervans ellene van, és Sven is ellene, tehát akkor kettőt ott hozzá kell adnunk, akkor uh, elfogadtuk. Négyes rész, negyedik része az egy szóbeli módosító raportőr el, uh, által, ha nincs ellenvetés, akkor erről szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodók, Szerintem elfogadtuk, de ezt is ellenőrizzük. Sven és Pervas ellene vannak. Hozzá kell adnunk majd a szavazatokat. So we close the vote. Lezárom a szavazást. Anis eh, elutasítja, nem, ezt akkor elutasítottuk, mert valójában kettőt hozzáadunk a negatív szavazatokhoz, és így 23-22 lesz az állás. Eh, kompromisszum, D kompromisszum következik. És az ötödik bekezdés került ki a szövegből akkor ezek szerint. Okay, we vote the compromise uh, with the deletion of with the word shall. A shall együtt szavazunk. Ahogy, ahogy a kompromisszumban van tehát, a kompromisszumot úgy szavazzuk meg, ahogy ez a kompromisszumban szerepel, az ötös bekezdés. Ötös bekezdés, tehát ki van mellette? What's the compromise As the compromise is. Tehát a kompromisszumot az írásban látható formájában szavazunk róla. We vote on the original as paragraph 5. Uh, az R eredetiről szavazunk kötős bekozdás. Bekezdés ki van mellette? Against? Ellene. Tartózkodók. Szerintem ezt ellenőriznünk kell. We open the vote. Megnyitom a szavazást. Uh, két ellenszavazatunk van megint, amit majd hozzá kell adni. Lezárjuk a szavazást és ezt akkor ezt, ezt elutasítottuk. We go to compromise D. D kompromisszum következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodók. Elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodók. Elfogadtuk. F kompromisszum mellette Excuse me. Uh, excuse me, we vote amendment 234 exactly. 234-es módosítóról kell szavaznunk, ki van mellette. Ellene tartózkodók elutasítva. We move on now. Kompromiss F, ez F kompromisszum következik, Jean-Paul, köszönöm. Ki van mellette? Ellene tartózkodók elfogadtuk. Következik a G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, és akkor megyünk a 255-ös módosító következik. Ki van mellette? Ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. Egy pillanat. Excuse me, point of order. And, uh... Van egy ügyrendi felvetés. Mint hogy elutasítottuk az ötös bekezdést a C kompromisszumban, ezért külön kell szavaznunk a módosítókról. A 190 négyesről kell tehát szavaznunk. A 194-es, ami a 14-es, uh, bocsánat, a 4-es oldalán van a szavazólistának. Tehát, mivel az ötös bekezdést elutasítottuk, ezért az arra vonatkozó módosításról szavazni kell. Ezek közül az egyik, az nem törlés mivel a törlést elutasítottuk, ezért csak a 194-es marad. Tehát 194-esről szavazunk. Ki van mellette? Ellene, tartózkodók, elutasítva. Elnézést kérek emiatt a zavar miatt, és akkor a H kompromisszum következik, ami megint csak két részben történik. Első rész mellette excuse me, yes, you're right. We vote uh, the recitals. Uh, Tehát uh, először a preambulum bekezdésekről kell szavazni, 54-es módosító mellette ellene tartózkodók, 55 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 56 mellette ellene mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Az 55-ösről tarthatunk ellenőrző szavazást, mert azt el, el, ellenőrizni fogjuk az 56-ost, mondja az elnök. A képviselő úr 55-öst kért. Hát akkor szerintem ez egyértelmű, mondja az elnök, elnézést kérek. Ez Gigold úr rákérdez, hogy az 55-öst és 56-ost egyaránt elfogadták-e. Mert szerintem az 55-ösnél ugyanaz volt a többség, mint az 56-osnál. Nem. Önök plusszal szavaztak, nem? A néppárt, nem? A, az EPP szerintem mellette szavazott, nem? Akkor az 55-ös, tehát az 55-öst ellenőrizzük, jó? 55-ös. 55 electronic. What are we doing? Electronic vote 55. No. So Persian against and Sven, you vote? Sven, 55-öst ellenőrizzük, Sven. Pervans eh, ellene szavaz, Gigoldur pedig mellette. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Jó? Tehát az 55-öst elutasítottuk, miközben az 56-ost megszavaztuk. H kompromisszum következik, három részben. Első rész, két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Második rész mellette, e, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ellenőrizzük a második részt. it isn't because it's two votes in favour from our side. No. Yes. Pervonch is in favor. Okay, so 23 in favor. 23 mellette és 22 ellene, miután hozzáadtuk a kártya nélkül szavazókat. Tehát jön az e kompromisszum. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. K kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. L kompromisszum. Itt megint csak részenkénti szavazást kértek, két részben, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk tehát jön az M kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, N kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, O kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, P kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk, Q kompromisszum részenkénti szavazás a szocialisták kérésére. Három részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ellenőrizni akarják? Ellenőrizzük az első részét a Q kompromisszumnak. Sven, you vote? Sven, a te szavazatod ellene, jó, ketten ellene még. Lezárjuk a szavazást. Elfogadtuk. E, második rész e, mellette ellene tartózkodók, ezt is ellenőrizzük. E, Persevan Sven, you, you are voting. Pervans, mellette. Nem, egy mellette, egy ellene, és ezzel lezárjuk a szavazást. Ezt elfogadtuk. E, harmadik rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tehát megyünk tovább, R kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, e, S kompromisszum mellette ellene tartózkodók e, elfogadtuk, T kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, U kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, V kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, W mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, X kompromisszum mellette nem, ez két elnézést mondja az elnök, az X kompromisszumról két részben kell szavazni, tehát először az első részre a szavazunk mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, jön a második része mellette. Ellene tartózkodók, ezt a második részt ellenőrizzük. X kompromisszum második része negatív. És ketten még ellene szavaznak, tehát azt hozzáadjuk. Most szavazunk. Bimor, is close. Lezártam a szavazást. És elfogadtuk ezt a módosítót. Tovább lépünk az Y kompromisszumhoz. Gossesz úr. Pas Dieu dans, les, dans le dos, mais il semble que nos amis... Úgy tűnik számunkra, hogy a szocialisták egyel többen szavaznak mindig a szavazás eleje óta. Megnézhetjük a felállást a szocialista oldalon? A titkárság meg fogja számolni a szavazatokat. Yes, Elisa. Eu penso que não, mas pedi já ao secretariado para... Elisa, szerintem nem erről van szó. A mi titkárságunk ellenőrizte, és azt mondja, hogy nem vagyunk többen. One more. So there are Ezek szerint Lewinson úr nem szavaz, de egyébként egy szocialista szavazattal több volt, valószínűleg emiatt volt ez egyértelmű, ez Gossesz úr. E, akkor a gépi szavazásnál hogy történt mindez? Le machine and the secretariat a gép is azt mondja, a titkárság is azt mondja, hogy minden rendben van, és én ezt elhiszem. Folytatjuk. So, we want to... Tovább lépünk az Y kompromisszumra, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Z kompromisszum két részben. Első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész, ellene, mellette ellene tartózkodás elfogadva. AA kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. AB kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. AC mellette ellene tartózkodás elfogadva. AD kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. AE kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. AF kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 51-es módosító. Kleber asszony szeretne szólni? Mikrofon nincs bekapcsolva. the vote and we give you the floor later. Jó, akkor a szavazás után megkapja a szót. 51-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 52-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 53-as mellette ellene tartózkodás elvetve. Most pedig a módosított szövegegészéről szavazunk, mellette. Szeretne még egyszer szót kérni? Igen, csak egy mondatom lenne. Engedje meg, hogy magyarázatot kérjek, illetve adjak az SND nevében a szavazatra mivel a célkompromisszummal kapcsolatosan jó lett a szavazás kimenetele, ez számunkra kulcsfontosságú volt. Arra kérem a frakciómat, hogy a jelentés mellett szavazzanak, és köszönöm a jelentéstevőnek, hogy megosztotta velünk az elképzeléseit az elmúlt négy-öt hónapban, és figyelembe vette a mi véleményünket, és nagyon sokat vitáztunk, de a kötelező célkitűzések és a szankciók esetében a 40%-os cél megmaradt. Köszönöm, Kleber asszony, akkor a módosított szövegről szavazunk elektronikusan. So we close the vote. So... Lezárom a szavazást. 39 mellette, 2 ellene, hat tartózkodással elfogadtuk a jelentést, és Oléz, Schmidt úrnak gratulálok. Ezzel délutáni lezárom az ülést, és három órakor találkozunk. Köszönöm szépen mindenkinek a munkát. Ó, fantasztikus. Very.